Bien, mesdames et messieurs, chers collègues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, szeretettel üdvözlöm Önöket, és szeretettel üdvözlöm Önöket a bizottságunk új ülésén. Már is szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy lesznek nyelvek, például a dán, a finn, a lett, a szlovén és a máltai, amelyekből nem lesz tolmácsolás. ülésünk direktben a neten is hallgatható, a négyes pont kivételével, ami Zsenera asszonya való eszme cserét jelenti. És hogyha nincs külön megjegyzése senkinek, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem. Eszmecsere következik a svéd elnökséggel, Skogurral, aki itt ül közöttünk. Aztán a non-proliferációról kapcsolatos témát Solana úr képviselőjével fogjuk megtárgyalni, és aztán a Galileóról lesz egy eszmecsere a bizottsággal. Megragadnám az alkalmat, mert hogy a svéd elnökség is itt van. November 8-án és 9-én Stockholmba utazom én is a különböző Európai Uniós országok nemzeti védelmi képviselőinek eszmecseréjére. Euh, bienvenue. Nagykövet úr, szeretettel üdvözlöm. És nyilván az elnökség, amely a védelmi kérdésekben is prioritásairól fog beszámolni, illetve el, elemezni fogja a folyamatban lévő eseményeket először, majd eszmecsere következik, elsősorban a különböző missziókról, de ugyanakkor azokról a kérdésekről is, amelyeket a svéd elnökség prioritásának tart. Július elején már a külügyi bizottságban hallottunk erről, de nem akarom húzni a szót. Több időt szeretnék az eszmecserére hagyni. Át is adom önnek a szót. Mr. Chairman, for... Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a bevezetőt, és azt a lehetőséget, hogy itt szólhatok az albizottsághoz. Mindenkinek gratulálok, hogy megválasztották ebbe az albizottságba. Véleményem szerint ez a szakbizottság valószínűleg az összes szakbizottság közül, albizottság közül a legérdekesebb munkát végzi. Az a célunk ma, a svéd elnökségnek, hogy a lehető legfolyamatosabb párbeszédet folytassuk önöknek az EBVP-ről. És természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy rendszeres tájékoztatást kapjanak. Ahogy az elnök úr is mondta, ma megpróbálunk beszámolni a svéd elnökség prioritásairól. Még most kezdtük ugyan a munkánkat, de természetesen az elnökség végén is szívesen vetjük alá magunknak egy nyilván sokkal nehezebb beszámolónak is, hiszen akkor be kell számolnunk arról, hogy az EU-t elősegítettük-e a munkájában, és teljesítettük-e a kijelölt prioritások megoldását. Néhány szót szeretnék mondani az EBVP katonai aspektusáról, majd a polgári oldalról is. Ezek után az egymást átfedő témákról és a kihívásokról, a küldetésekről szeretnék beszámolni. De mindenek előtt szeretném elmondani, hogy 2009 nagyon fontos év. Tíz éve kezdődött az európai biztonság és védelmi politika. Néhányan azt mondják, hogy ez nagy siker, ünnepelhetünk, mások azt mondják, még sokat tennivalónk. És tudom, hogy vannak olyanok is, akik szkeptikusak a politikát illetően. Személy szerint én úgy gondolom, hogy nagyszerű eredményeket értünk el az EBVB területén az elmúlt tíz év során. Azt hiszem, hogy a mi valószínűleg realista célkitűzésünk az, hogy bármilyen nagy vita is folyjon belső körökben, az tény, hogy egyre nagyobb az igény globális szinten arra, hogy az EU missziókat küldjön a világ bármely pontjára. Az elkötelezettség, a kötelességvállalások száma is növekszik. És most eljutottunk oda, hogy nem fogunk ünnepelni, úgy döntöttünk annak ellenére, hogy ez a tíz éves évforduló, hanem leltárba vesszük, hogy hol van még tennivalónk, mit kell még hangsúlyoznunk, hol kell javítanunk ezen az eszközön. Ez nagyon fontos része a közös kül- és biztonságpolitikának. Fontos, hogy részt vegyünk a missziókban, újra definiáljuk őket. Ezen kívül az ium belül is hatékonyabbá tegyük ezt az eszközt. Egyre használtabbá tegyük, egyre nagyobb erőforrásokat forgassunk bele. Itt tartunk most, ennyit szerettem volna mondani kiinduló pontként, hogy hangsúlyozzam, hogy miért ezekre a pontokra koncentrálunk. Négy témánk van katonai aspektus tekintve. Az első az EU harci csapatok. Ez egy olyan elképzelés, ami alapvetően jó, de jelenleg nem vetettük soha be az EU harci csapatokat, úgyhogy itt az ideje egy politikai vitának, mi szerint miért nem tettük meg ezt soha. Lehet az is az oka, hogy nem volt rá igény. Ennek ellenére nagyon fontos az EU-s miniszterek, különösen a védelmi miniszterek számára, hogy megvitassák, hogy ezt az eszközt hogyan tehetnek rugalmasabbá, felhasználhatóbbá. a zsártábornok múlt héten ellátogatott ebbe az albizottságba, és ő is megígérte, hogy kivizsgálják ezt a témát nevezetesen a honvédelmi miniszterek találkozója a hónap végén ezzel fog foglalkozni, ott majd megegyezést próbálnak elérni. Mi szerint hogyan használhatnak ki jobban az EU harci csapatait. Ennek nyilván nagyon sok aspektusa van, még nagyon sok mindent lehet mondani erről a témáról, de majd később erről beszámolok, mikor konkrét eredmények születnek. A második terület a tengerhajózási felügyelet. Nyilván ez több pillérben is ható politika, sok tagállam érdekelt, a környezetvédelmi katasztrófák kezelésében, felkutatásában, a migráció nyomon követésében, az Atalanta program követésében a feljavított készségek és eszközök tárát tekintve az interoperabilitás nagyon fontos a polgári és a katonai szféra között. A célkitűzésünk ezen a területen az, hogy összehangoljuk a tengerhajózási felügyelet különböző aspektusait a svéd soros elnökség tevékenysége alatt. A harmadik témakör a hadi honvédelmi ipar. Az egyik terület, amit szeretnénk megvizsgálni, különösen most, hogy szűkösek az anyagi erőforrások, a harmonizáció és az átláthatóság kérdése a honvédelmi piacon. Néha ezt kiegyensúlyozott játéktérnek nevezik, hiszen nem esik a belső piacok körébe, de mégis meg kell vizsgálnunk, hogy a közbeszerzés és a harmonizáció hogyan történik ezen a területen. Mondom, hangsúlyoznám különösen most a gazdasági válság idején. Még sokat kell előrelépnünk, és nagyon fontos munkát végez az Európai Bizottság is. A honvédelmi minisztereknek is felül kell vizsgálniuk a saját szerepüket ez ügyben. Végül, és azt hiszem, hogy a hatékonyság keretében ez egy nagyon fontos téma. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy javítsuk az EU és más szervezetek, beleértve a NATO kapcsolatát is. Ez egy nagyon érdekes és fontos téma. Politikai oka is vannak annak, hogy nem teljes az együttműködés. Szeretnénk ugyan állásfoglalást elérni az ügyben, de nem tudom ezt megígérni, hogy ez létrejön a fennmaradó négy hónapban. Vannak nagy politikai akadályok, így aztán állandóan új megoldásokat kell keresnünk arra, hogy az EU és a NATO hogy működik együtt. Koszovó, Afganisztán, Szomália jövből, ezek mind olyan területek, ahol ezt meg lehetne valósítani. Gyakorlati szempontból is meg kell valósítanunk a koordinációt. Ez egy biztonsági kérdés elsősorban, de ugyanakkor az erőforrásaink összehangolását is igényli. Ez lett volna a katonai aspektus négy része, a polgári oldalt illetően. A polgári EBVP iránti igény egyre nő. Ennek mi nagyon örülünk, Ez volt a svéd kiinduló pont már nagyon régóta. Úgy éreztük, hogy a polgári kapacitásukat növelnünk kell. Ahogy már mondtam, az EBVP kereslet alapú, és az EU külön hozzáadott értéket teremthet azzal, hogy emberi jogi, jogállami szempontból nagyon fejlettek az országaink ezért polgári segítségnyújtásban nagyon hatékonyak tudunk lenni az egész világon. Mit is tettünk eddig? Az előző soros elnökségek munkájára alapoztunk, leltárt készítettünk, hol kell még előre haladnunk. Nagyon fontos a missziók kérdése, a megfelelő felszerelések gyors mozgósítása, a megfelelő állomány alkalmazása, bevetése. Ez nagyon fontos a polgári oldalon is. A katonai oldalon legalább mm, állandóan többlet áll rendelkezésre személyzetet, állományt illetően, amikor külföldi missziókról van szó. Ami a polgári oldalt illeti, ott komplikáltabbak a dolgok nagyon sok polgárnak van egy állandó munkája otthon, és a tagállamok nem mindig érzik úgy, hogy készen állnak arra, hogy a polgáraikat külföldre hajlandóak küldeni, hiszen üresedések következnek be otthon bizonyos munkakörökben. Úgyhogy mi néhány dolgot, néhány területet beazonosítottunk, ahol még lehetne javítani a dolgokon. Az egyik célunk az, hogyha megvizsgáljuk az EU-s tagállamokat, akkor azt látjuk, hogy bizonyos tagállamokban rendőri bírá, a bírói kar nem elég betöltött, más országokban nem ez a helyzet. A nemzeti stratégiák, főleg az északi országokban nagyon jó munkát végeznek, és együttműködnek az ENSZ-el, más tagállamokban nem annyira felelnek meg az elvárható elvárásoknak. Megpróbáljuk egy szintre hozni a tagállamokat, beazonosítani a felelős illetékeseket, és a legjobb gyakorlatok cseréjét megvalósítani. Mik a hatékony nemzeti stratégiák például, és ezt megpróbáljuk egyre rendszeresebbé tenni. Lét létezik az úgynevezett polgári reakciós, reagáló csoportok kérdése, a Civilian Response Teams kérdése. Ezek elméletileg gyorsan bevethetők tényfeltáró missziókban, vagy más sürgős tevékenységekben a polgári oldalon. Létezik ez az eszköz, de nem használtuk túl gyakran, sőt, nagyon ritkán. Véleményünk szerint újra felül kell vizsgálnunk ezt az eszközt, hogy gyorsabban bevethető legyen. Úgyhogy felülvizsgáljuk ezeket az elképzeléseket. Ezen kívül a polgári állomány mozgósításának egyik módja, hogy a második és a harmadik pillér felelős miniszterei között gyakrabban legyenek találkozók az EBVP-t illetően bel- és igazságügyminiszterek között. Természetesen látjuk, hogy szükség van erre az állományra, de az igazság és belügyminiszterek nem mindig értenek ebben egyet a külügyminiszterekkel, úgyhogy valahogy érvényt kell szereznünk annak, az érvelésnek, hogy például egy EU-s küldetés Boszniában legalább annyira hatékony a bűnüldözés elleni harcban, mint a helyben folytatott anyaországban folytatott harc. Így próbáljuk az EBVP-t megértetni mind az igazságügy, mind a belügyminiszterekkel. a bűnözés elleni harcot és az megfelelő állomány toborzását szeretnénk megvalósítani. Van egy európai rendőrségi elképzelés már 2002-től. Felülvizsgáltuk ezt az elképzelést, modernizáltuk, alkalmazhatóbbá tettük, hogy a modern küldetésekben is alkalmazható legyen a szervezett bűnözés elleni harcban, a jogállamiság támogatásában. Ez egy olyan terület, ahol előrelépést próbálunk elérni. Ami a felszerelést illeti. Úgy tűnik, hogy itt is nagy hiányosságok vannak a gyors mozgósításban. Nem tudjuk ezt még teljesen megvalósítani, a raktározás kérdése sem megfelelő még. Talán speciális raktárakra lenne szükségünk, hogy gyorsan mozgósíthatóak legyenek ezek a felszerelések az állományjal egyetemben. Ehhez kapcsolódik a beszerzés kérdése. Amint tudják, az EU-nak igen bonyolultak a beszerzési szabályai. Ezek azt a célt szolgálják, hogy a leg jobb ajánlat nyerje meg a pályázatot. De ugyanakkor sajnos, amikor a gyors alkalmazásról esik szó, ez ellentmond ennek az elvnek amikor kommunikációs berendezésekről, vagy repülős gyakik beszerzéséről van szó, akkor mm, nem tudjuk egyszerűen néha elküldeni a csapatokat Afganisztánban, van, mert nincsenek megfelelően felszerelve. Tehát a célunk az lenne, hogy legyen egy ellátói, beszállítói csapat, amely sokkal gyorsabban és megbízhatóbban garantálná ezeket a felszereléseket. Ez egy rövid lista arról, hogy mit szeretnénk a polgári oldalon elérni. Vannak olyan témák, ahol a polgári és a katonai aspektus átfedi egymást a prioritások területén. Az egyik a feljavított együttműködés. Ez egy olyan kérdés, amelyet szeretnénk foglalkozni a készség fejlesztés területén, 2010-re vannak bizonyos célkitűzések ez ügyben. Nem tudom, hogy azt szeretnénk-e, hogy a katonai és a polgári oldalnak ugyanazok legyenek a célkitűzései, de mindenképpen szeretnénk a kapcsolódási pontokat megvalósítani. Például a boszniai bevetés jó példa erre, hogy spórolhassunk, ezért logisztikai és más háttér funkciókat össze lehetne hangolni. Annak ellenére, hogy az egyes kultúrákban eltérők az igények, de akkor is ezzel a témával foglalkozunk. el. Ezen kívül véleményem szerint az EBVB egyik erénye az pont az, hogy választhatunk az eszközök között vajon katonai vagy polgári eszközökkel éljünk-e. És a keveréket jobban lehet alkalmazni, mint azt tettük eddig. Egy további kérdés, ahol úgy érezzük, hogy kicsit nem elegent az EU-s támogatás, ez a közvetítés. Amikor átnéztük a politika eszközeit, akkor azt láttuk, hogy néha a közvetítés, békéltetés hasznos volt. Szolána úr az ukrajnai forradalom idején nagyon hasznos munkát végzett. A Macedónia volt Jugoszlávia területén is, de az EU külön megbízottak néha napi szinten nagyon uh, komoly, nehezen megoldható konfliktusokkal szembesülnek a munkájuk során. Felülvizsgáltuk, és felül szeretnénk vizsgálni, hogy megfelelően támogatjuk-e a munkájukat intézményi szinten. Úgyhogy júliusban volt egy közös találkozójuk, Kárbült úr és Javier Solana is ott voltak, és megvizsgáltuk, hogy mit tehetnénk ez ügyben. A nemek kérdése. Nyilván nem lepi meg őket, hogy a svéd elnökség foglalkozik ezzel a kérdéssel. Itt sikereket könyvelhetünk el, de további tennivalóink vannak még különösen a képzés és oktatás területén, a kiképzés területén, hogy a kiképzők megfelelően informáltak legyenek a nemek kérdését illetően, a nemek egyensúlyát illetően. Emberi jogi kérdések. Már mondtam, hogy az egyik oka annak, hogy az EU nagy szerepet játszhat a konfliktus megoldásban, az az, hogy hihető, szavahihető szervezet vagyunk az emberi jogok védelmében. Azt hiszem, hogy tiszteletben tartják a tudásunkat, amikor, hát hogy mondjam, exportáljuk a tudásunkat. Itt példát kell mutatnunk az emberi jogi kérdésekben. Ezért vannak a főbiztosaink, amikor az EBVP küldetésekről van szó. Aztán a biztonsági szektor reformja, ez is nagyon fontos kérdés. A kongói köztársaság Kongóban, guinea bissau ehhez kapcsolódik a tevékenységünk, és itt is együttműködnek az EU-s tagállamok a francia soros elnökség megkezdte a munkáját ezen a területen, mi pedig tovább folytatjuk. Végül az EBVP, mint eszme továbbfejlesztését illetően azt hiszem nem kellene még vállon veregetnünk magunkat. Az egyik módja annak, hogy fejlődjünk, az az, hogy tanulunk a múlt hibáiból. Itt azt tanultuk, hogy az EU jobb munkát is végezhetne. Amikor a missziókat felülvizsgáltuk, akkor egyértelművé válik, hogy követtünk el hibákat, követtünk el hibákat, és nyíltaknak kell lennünk. Nyíltaknak, őszintéknek kell lennünk ezeket a leckéket, tanulságokat illetően. Be kell vonnunk a szakértőket, akik nem csak EU szakértők, hanem külsős szakértők is. Itt is szeretnénk még javítani a helyzetem. Ez mindannyiuk érdekét szolgálja, hogy transzparensek és nyíltak legyünk. Elnök úr, végezetül néhány műveletet szeretnék említeni. Talán azokat emelném ki, amelyek a legvalószínűbb, hogy itt felmerülnek majd, illetve a COPS bizottságban a következő hónapokban. A boszniai küldetés. Ez egy katonai művelet, az Altea művelet, illetve egy EU-s rendőrségi művelet, már évek óta folyik. Elmondhatom, hogy a katonai műveletben több mint 2000 ember vesz részt, és nagyon sikeres. A kérdés most az, hogy hogyan lehetne a katonai jelenlétet csökkenteni. Úgy, hogy a feszültség ugyanakkor ne fokozódjon Boszniában. És a fő megbízott irodáját bezárhassuk Boszniában, és brüsszeli irodát nyithassunk, amelynek célja az lesz, hogy előkészítse a Bosznia belépését az EU-ba. Mi mindent megteszünk ennek érdekében, de ezt jól össze kell hangolnunk a katonai akcióval. Koszovó biztos vagyok benne, hogy ismerik a nehézségeket. Azt hiszem a, az AFED-ben, a külügyi szakbizottságban volt a kollégám múlt héten, tudják, hogy vita folyik ez ügyben. Alá kell írnunk egy rendőri jegyzőkönyvet Szerbiával, és biztosítanunk kell, hogy az EU-s közösségi joganyag funkcionálhasson Szerbiában szeretném elmondani, hogy az EU-LEX hatalmas misszió jó fogadtatásra talált, nagyon nehéz a környezet. Öt olyan ország van az EU-ban, akik nem ismerik el Koszovót, de a 27-ek EU-ja teljes mértékben támogatja ezt a küldetést, és ez egy hatalmas eredmény. Ezzel a misszió igen nehéz kérdésekben nagyon sikeresen működik. Biztosítja a különböző érintett etnikai csoportok párbeszédét. Ennek már látjuk eredményeit és az elnökség oldaláról. Az EU e nek a prioritásait képviseljük Pristinában megfelelő működést szeretném biztosítani. Afganisztán. A védelmi miniszterek és a külügyminiszterek gyakran vitáznak arról, hogy mi az EU szerepe Afganisztánban. Ne feledkezzünk meg az EU-pól a rendőri misszió szerepeiről. 400-as állományunk van jelen, de még mindig nehézségekbe ütközik a megfelelő állomány bevetése ezeken a posztokon. Az elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy jobb eredményeket érjünk el, de a tagállamoknak is hozzá kell járulniuk ehhez, amit ma még nem tesznek meg sajnos. Úgyhogy ez a misszió nagyon fontos, ugyanis mind az USA, mind az afgán hatóságok, a belügyminisztérium elismeri az eu polmisszió szerepét Afganisztánban a rendőrség kiképzésében. Afganisztánban egy szavahihető rendőrséget szeretnénk. Grúzia az EU-ban két misszió az EU két missziót futtatott, és azt hiszem, hogy sokakat meglepett az, hogy két héten belül megvalósítottuk ezt. Nagyon örülök, hogy elmondhatom, hogy nagyobb nehézségek nélkül valósult ez meg, pedig a környezet ugyanolyan nehéz maradt ki kellett vonulni az ENSZ csapatoknak azért, mert a részben az orosz hatóságok nem voltak hajlandóak együttműködni. Úgyhogy mi most próbáljuk az EU szerepét és a monitorozó misszió szerepét definiálni. Itt ebben a térségben az EU maradt a legprominensebb szervezet, amely jelen van. Atalanta. A szomáliai partoknál folytatott misszió. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy ez egy nagyon sikeres küldetés. A tagállamok együttműködnek, újabb hozzájárulásoknak vagyunk tanulni. A kalózkodás kérdése hívta elő ezt a missziót, amely megakadályozta, hogy a nemzetközi közösség humanitárius segélyeket nyújtson a World Food Program arról informált minket, hogy egyre könnyebbé válik a munkájuk, és ezáltal a szomáliai nép élete is. Mi úgy érezzük, hogy ez nagyon nagy eredmény, folytatnunk kell, de ugyanakkor további erőfeszítésekre van szükség helyben, szomáliai szárazföldön, támogatnunk kell az átmeneti kormányt, és nem szabad szem elől téveszteni a szomáli nép érdekeit. Ezért júliusban az Európai Tanács úgy döntött, hogy beazonosít területeket, ahol még az EU többet tehet Szomália területén a kalózkodás elleni harcban. Nyilván ez egy nagyon kockázatos, nagyon változik a helyzet napról napra, és nagyon össze kell hangolnunk a tevékenységet az USA-val és az ensz -el. Elnök úr, ennyit szerettem volna mondani, még ugye nagyon sok fontos misszió és művelet van, de talán inkább a kérdésekre válaszolni. Köszönöm a figyelmüket, várom a kérdésüket és a tanácsaikat. Merci pour ce... Nagykövet úr, Köszönöm ezt a teljes körű képet. Nyilván nagyon sok kérdést, megjegyzést fog majd indikálni a kollégák körében. Mielőtt még átadnám nekik a szót, talán két kérdést szeretnék felvetni, melyel kapcsolatban részletesebben szeretnék hallani öntől. Először is azon harcoló egységekről, amelyekkel kapcsolatban a svéd elnökség fontos megjegyzést tett. Nagyon jó kérdést vetett fel, jó koncepció, de ne használjuk. Miért nem működik ez? Mielőtt még szeptember végén a védelmi miniszterek összeülnének, van-e már valamilyen válasza erről a megállapításról? Ezt követően az atalantai misszió. Azon túl, hogy tényleg sikert jelent a kalózók elleni harcban. Azok a számok, amelyeket a különböző ügynökségek közölnek velünk, talán rámutatnak arra, hogy mennyire sikeres ez a program. Aztán a kenyai hatóságokkal született egy megállapodásunk, mert úgy tűnik, hogy az egyik probléma, tekintettel az atalantai sikerre, az, ahogyan a különböző kalózokat kezelik jogi szempontból Kenyában. Van Orden úr. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Skuch úr. Nagyon sok mindent megtanulhattunk az ön beszámolójából a közös biztonság és védelmi politikáról. Említette, hogy tíz éves ez a közös politika, aki ezt ünnepli, van, aki sajnálkozik azon, hogy miért nem haladtunk már előbbre, és vannak olyanok is, ez egy másik kategória, akik úgy vélik, hogy már meg se kellett volna születnie a közös biztonság és védelmi politikának, hiszen ez csak eltereli a figyelmet az Európai Unió igazi feladatától, és sokkal inkább a NATO-nak kéne elsőbséget tulajdonítani. Aztán ott vannak ezek az úgynevezett battle groupok, amelyek nem igazán működnek, és ö, sokaknak úgy tűnik, hogy ez tökéletesen irreleváns a világ bármely fejleményéhez. Meglepett, hogy Afganisztánnal kapcsolatban nem mondott többet, hiszen Afganisztánra mindannyian odafigyelő, mindannyiunknak ez a legfőbb félelme, aggodalma, és hogyha nem megfelelően működik a misszió, akkor annak hihetetlen következményei lehetnek Tehát lehet, hogy nem lehet folytatni azokat a dolgokat úgy, ahogy azt eddig az elmúlt években, hónapokban folytattuk. A NATO új tagja is sokan, a NATO új tagjai közül is sokan részt vennek ebben, illetve az ISAF-ban mások is részt vesznek. Például több mint 400 svéd katona szerepel, vagy vesz részt az ISAF-ban, ISAF-ben. És sajnálatos módon még két halálesetre is sort kerül, sor került. Kérdezem, hogy milyen hozzáadott értéket teremthetnek. Említette az EU-polt. Nos, az EU-pol véleményem szerint katasztrofális, sőt már az elejétől fogva katasztrofálisan működött. Sok forrást fordítottunk rá, sok pénzt töltünk belé, de úgy tűnik, semmiféle eredmény ebből nem született, pedig rendkívül fontos lenne, hogy, ha, hogy, hatékonyan, hogy hatékony afgán rendőrséget szervezzenek. Tehát nagyon fontos ez, és rendkívül sok pénzt öltünk bele. Kérdezem, hogy megfelelő az együttműködés az amerikaiakkal, akik szintén ezen ügyködnek. Kérdésem az is, hogy az EU egyáltalán saját, saját tevékenységeit koordinálja Afganisztánban. Azt tudjuk, hogy NATO-val, ne, a NATO-val nem működik együtt, vagy nem koordinálja olyan jól az együttműködést, mint ahogy lehetne. Véleményem szerint sokat jelenthet az EU jelenléte civil oldalon, Afganisztánban, illetve nem csak a a újrafejlesztésben, újraépítésben is, hiszen ezek a biztonsági politika nagyon nehéz területei. Valamit tenni kell, de amit teszünk, azt mindenképpen úgy kell megtenni, hogy a katonai és polgári erőfeszítéseket összehangoljuk. Még számos más területen beszélhetnénk hiányosságokról, de most arra korlátoznám magam, hogy elmondom azt, hogy most mindenképpen Afganisztánra kéne koncentrálniuk az elnökség részéről, és meg kéne nézni, hogy hogyan lehetne hatékonyabban jelen lenni, hiszen mindannyiunk számára rendkívül fontos ez a terület. Köszönöm szépen, Páskusz úr következik. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát arról elbeszélgethetünk, hogy a biztonság és védelmi politikának meg kellett -e születnie, tehát most már létezik, úgyhogy próbáljuk meg hatékonyan működtetni. Remélem ez a megfelelő filozófiai alap, és remélem, hogy svéd barátaink is ebből indulnak ki, avagy bármelyik más elnökség. Egyetértek az, hogy van sok olyan kérdés, amit még meg kell beszélnünk, tisztáznunk kell. Skuch úr expozéja után is világos, hogy Dominik Moisinek igaza volt, amikor azt mondta, hogy az Atlanti óceánt a Yes We Can ország, tehát Amerika és a Yes We Should régió, az az európai között van egy megosztottság. A battle groupok témájában mi is az értelme a Battlegroupnak, hogyha mindenki más módon vesz részt a katonai fellépés, fellépésben. Először is a Battlegroupok még nem lettek véglegesítve, de hiányzik a konszenzus, hogyha egy résztvevő ország nem érte egyet azzal, hogy bevessék, akkor nyilván azt a az osztagot vagy battlegroupot nem lehet bevetni. A másik mondanom, hogy lehet, hogy, maguk, hogy lehet, hogy azok a műveletek, amikre fel akarjuk használni a battlegroupok nem megfelelőek, vagy a battlegroupok nem megfelelőek ezen tevékenységekre, de egyfajta divergencia van itt. Lehet, hogy nem jól találtuk ki ezeket a battlegroupokat. Másik kérdés a NATO-val való együttműködés és ezt nem szabad figyelemmel kívül hagyni akkor sem, amikor a Groupról beszélünk, hiszen katasztrofális eredményekhez vezethet, hogyha, hogyha ugyanazt az osztagot két külön helyen akarják egyszerre bevetni, hát ez természetesen rémálomszerű helyzet, és ezáltal csökken annak a lehetősége, hogy ezt egy, egy ilyen osztagot vagy battle groupot bevethessenek. Azzal egyetértek, hogy a NATO és az EU között jobb kooperációra, jobb együttműködésre és koordinációra van szükség. Aztán ott van a tengeri felügyelet kérdése. Tehát tudni szeretnénk, és tudjuk is, hogy mi folyik körülöttünk, de miért is hoztuk ezt létre? Azért, hogy közbe tudjunk avatkozni, hogyha erre megvan az okunk. Véleményem szerint a tengerfelügyeletet össze kellene kötni ezzel a lehetőséggel, hogy, be, hogy közbe tudjunk avatkozni. Legyen az természeti katasztrófa, vagy illegális bevándorlási kérdés, avagy jogi problém, és ehhez jogi problémák is kapcsolódnak. Tehát el tudunk kapni valakit, de van jogunk van ehhez. Tehát itt nem egyetlen problémáról van szó, hanem egy egész sor problémáról. Tehát a, ennek a tengeri felügyeletnek a technikai kérdéseit is meg kell oldani, illetve hogy mi a jogi kérdéseket is. Mi történik akkor, hogyha ö, valakit, valakire felfigyelünk, valakit elkapunk. Aztán beszerzés kérdése. Ugye sokan azt mondják, hogy a védelmi politika, illetve a külpolitika csak nemzeti politika lehet. Talán ez lehet az alapja a beszerzés kérdése. Említette a keret megállapodásokat, ezeket a kis dolgokat igenis el lehet érni, és el is, meg is kell próbálni elérni. Aztán mediáció. Ezt csak akkor kérjük, vagy azért kérjük, hogy mi is közbe tudjunk avatkozni. Egyébként másoké lesz ez a lehetőség. Köszönöm szépen, Svoboda úr a szó. Köszönöm szépen. Csatlakoznék Baszka úrhoz. Afganisztántól kezdve senki nem mondhatja azt, hogy yes we can, hanem azt kell mondani, hogy we should. De hát ez már más történet. Két kérdésem volna. Az első a Battle Groupra vonatkozik. Azért állították ezt össze, hogy használják tehát ezt a harci egységet, amit már korábban ö, felhasználtak. Úgyhogy a kérdésem a következő lenne. Van-e valami konkrét eset, vagy esetek a múltból, amikor fel kellett volna használnunk ezeket a harci egységeket, vagy harci egységet, mégpedig jobban, mint ahogy azt tettük? Milyen konkrétumok, esetek merülhetnek fel? Aztán, ami a tengeri ö, megfigyelést illeti, ez szerintem rendkívül fontos téma. Meg kell győznünk állampolgárainkat ö, ö, arról, hogy szükség van a közös ö, védelmi és politikára. Ezzel mutathatunk rá arra, hogy mennyire fontos ez az EU számára, hogy tegyen valamit. A NATO és a nemzeti szintek ö, rendben van. De ez itt nem NATO kérdés, ez a nemzeti államok kérdése európai szint, akár csak a környezetvédelmi vagy egyéb területek. A kérdésem a következő. Működik-e? Hol működik? Hol vannak a problémák? Az elnökség vagy valaki gondolta arra, hogy ez jó példa lenne arra, hogy meggyőzzük az állampolgárokat arról, hogy mennyire fontos ez. Talán Van Orden urat nem lehet meggyőzni, de talán másokat igen hogy mennyire fontos lehet az európai biztonság és védelmi politika. Mert itt ugye a polgári és a katonai kérdések kapcsolódnak össze, ezért nagyon fontos terület ez. Kicsit részletesebben elmondaná nekünk, hogy az elkövetkezendő években hogyan kívánok javítani azon a területen? Köszönöm. Köszönöm, Kellér úr következik, aztán a nagykövet úr következik, hogy az első körben válaszoljon a kérdésekre. De. Köszönöm szépen, elnök úr. Már nagyon sok kérdés érkezett a harci egységeket illetően, úgyhogy már alig merem föltenni az enyémet, de mégis lenne egy kérdésem. A befettésük elleni érveket illetően milyen érveket kell legyőzniük ahhoz, hogy valóban a gyakorlatban bevethessék őket? Mi mi az az érv, amit egyes tagállamok fölhoznak, hogy miért nevessük be a harci egységeket? Egyébként nagyon köszönöm, hogy ilyen részletesen ismertette a témákat, amelyekkel a svéd soros elnökség foglalkozni fog. Lenne még egy kérdésem az afganisztáni EU-POL misszióval kapcsolatban. Az amerikaiak is foglalkoznak a rendőrképzéssel, kiképzéssel Afganisztánban. Nekik teljesen más az elképzelésük. Most már odáig jutottak el a dolgok, hogy annyira egyetértünk az amerikaiakkal, hogy van értelme annak, hogy együtt képezzünk ki rendőröket. A másik kérdésem, ez összefügg ezzel. Nincs hagyománya Afganisztánban a központi kormányzásnak, hogyha központilag képezzük ki a rendőri csapatokat, erőket, és aztán kiküldjük őket a régiókba, akkor nem merül-e fel annak a veszélye, hogy a helyiek idegen testként fogják föl őket, és nem fogadják el őket. Nem kellene inkább decentralizált rendőrképzést, kiképzést megvalósítani ott helyben? Ezen kívül lenne még egy kérdésem. most, miután ön elhagyja ezt a termet, ide érkezik hozzánk Janella asszony, a tömegpusztító fegyverek leszerelésével kapcsolatos ügyekért felelős személyes képviselője Javier Szolánának. Ön szerint a tömegpusztító fegyverek terjedését, illetően hol tartunk most? Hol tartunk most az atomsorompó egyezménnyel. Köszönöm. Monsieur Ambassador. Köszönöm szépen. Ön nagykövető parancsoljon, válaszoljon a kérdésekre, kérem. Thank you very much. I'll, I'll do my very best to, uh, to comment on... Köszönöm. Uh, the questions and of course on, on the terms of advice made, I, I take careful note. Próbálok mindenre lehető legteljesebben válaszolni. Our two groups uh, try to uh, just answer the questions that were made on that ami a harci egységeket, vagy battlegroupokat illeti, úgy látom, hogy nem egyformák a, nem egyforma a politikai elkötelezettség. Tavaly még az északi ö, battlegroupban vettünk részt, és nagyon nagy, számunkra nagyon komoly erőfeszítés volt, hiszen ö, nagy, erő, nagy erőket igényelt ez nem használtuk ezt a Battle Groupot végül, mert nem volt erre megfelelő lehetőség, vagy nem voltak ilyen a körülmények, de nagyon komoly befektetéseket tettünk, még pedig azért, hogy föl is használják, hogy be lehessen vetni ezeket a herci, harci egységeket. Nos, nem minden tagállam vélekedik ugyanígy. Sokszor olyan dolgok is belekerülnek egy ilyen harci egységbe, amik nem felhasználásra vannak ott, ezt meg lehetne beszélni. Aztán a finanszírozás kérdése sem egyszerű, hiszen a közös költsége ennek a, ezen egységeknek elég magas. Bevetni, ezeket az egységeket bevenni, bevetni mindenki számára költséget jelent. Még akkor is, a, a, tehát még a fenntartásuk is, talán ez is megakadályozza azt, hogy, vagy ezért sem vetik be annyira ezeket a, ezeket a harci egységeket. Most úgy vannak kitalálva ezek az egységek, hogy gyorsan be lehessen őket vetni, és ez, így, ezáltal szembeütközünk a szokásos problémával, tehát hogy milyen, mik a stratégiai területek. Elképzelhető, hogy ott van egy bizonyos helyen a harci egység, de hogy gyorsan be lehessen őket vetni, az nem mindig egyszerű, és ezen nato is sokszor fennáll ez a probléma, pontosan a stratégiai területek hiánya miatt. Tehát ezek lennének a problémás témák, ezeket kéne megbeszélni. Hogyha mindannyian egyet hirdetünk abban, hogy azért léteznek ezek az egységek, hogy bevetsük őket, akkor talán ezt meg is lehetne tenni. Lehet, hogy úgy kéne mindezt megszervezni, hogy ne az egész egységet kelljen egyszerre bevetni, hanem részeket, tehát mondjuk csádban, vagy csád esetében az két ilyen egységből egy bizonyos részt kiemelhetünk volna, vagy tartalékban is tarthatunk egységeket. Ma ez jelenleg nem így működik, de akár így is elképzelhető lenne. hallok egy olyan megjegyzést, hogy talán az egészen is szükség. Aztán biztonság és védelmi politika. Nos, hát volt egy nagyon bonyolult helyzet a kongói konfliktusban. Sokszor azt hallottuk a tavalyi év végén, hogy, hogy katasztrofális a helyzet, illetve az ENSZ főtitkárától is kaptunk egy levelet, tehát az EU e kapott egy levelet arról, hogy milyen következményekkel járna, hogy egy ilyen harci egységet oda küldenének, oda küldenénk. Van, aki azt gondolja, hogy be kellett volna ezt vetni, mások azt mondják, hogy nem. Kinshasa és Kigali között lehetőség lett volna ezeket bevenni, de hát ugye nagyon, nagy, nagyon komoly emberi szenvedést tapasztalhatunk ott később. Akkor volt szó tehát arról, hogy ezt bevethettük volna, ezt az egységet. Mi viszont úgy éreztük a magunk részéről, hogy nem beszéltük ezt meg akkor eléggé, hiszen egyesek be akarták vetni az egységet, mások nem. Nem volt megfelelő a kommunikáció. Kenya és Szomália volt a következő téma. Kenyában van egy megegyezésünk arról, hogy az igazságszolgáltatás és igazságszolgáltatás elé állítjuk azon kalózokat, akiket a nyílt tengeren az Atalanta elkap, tetten ér. Ugye fölmerült az emberi jogok kérdése, de természetesen a kenyaiak is komolyan veszik az emberi jogok tiszteletben tartását. Minden esetre ezt figyelemmel kell kísérni, és az EU ugyanilyen megalapodásokat szeretne kötni a Szesel szigetekkel, illetve Tanzániával. Annak érdekében, hogy igazságszolgáltatás elé állíthassuk a kalózokat. Ez a dolog egyik oldala. Tudom, hogy itt a bizottság együttműködik Kenyával, hogy lehetőségeiket próbálják megfejleszteni. Talán Kenya esetében ez nem annyira jellemző, a többi országokkal kapcsolatban viszont igen, hogy az igazságszolgáltatások nem megfelelő szintű, és ezen a területen mindenképpen fejleszteni kéne lehetőségeiket. Biztonság és védelmi politika az, a közös biztonsági és védelmi politikát tehát mindenképpen fejleszteni próbáljuk. Ami a megjegyzést illeti, nem tudom, hogy a NATO például mit tehetett volna Grúziában, vagy egy másik konfliktusban, Ácséban mit tehetett volna a NATO. Ezért van szükség a biztonság és idején politikára. Afganisztánról azt hallottam, hogy nem eleget beszéltem, ugye egy 400 fős rendőrséget segítő misszióról van szó. Láttam, jó magam is láttam ezt a missziót, nagyon jól működik, nagyon hatékonyak, illetve egy afgán miniszter, belső, afgán belügyminiszter is nagyon komolyan veszi ennek a missziónak a működését, nagyon jó a koordináció. Természetesen még lehet javítani az ISF, a NATO, illetve az EU-POL közötti együttműködést. Ezt mindenképpen gyakorlati szempontból kell megközelíteni. Nem várhatjuk meg, amíg valamiféle politikai megoldás segíti ezt az együttműködést, nem. Gyakorlati megközelítésre van szükség, és ezt megpróbáljuk el is érni. Tehát az EU részéről megpróbálunk segíteni azoknak az országok, vagy megpróbáljuk fölkarolni azokat az országokat, akik nem EU tagok, de részt szeretnének venni ebben a misszióban. Ott van Svájc, vagy Törökország, egyéb országok, amelyek részt vesznek ebben a misszióban, tehát pénzügyileg részt vesznek, felajánlásokat tesznek. Tehát, hogyha van olyan ország, amik nem tagállam és szeretne részt venni, annak számára ezt meg kell ezt könnyíteni sokan azt mondják, hogy az ISF-en belül nagyon komoly erőket mozgósítunk Afganisztánban, tehát a NATO-nak, NATO-nak adjuk a NATO-ra tesszük a hangsúlyt. Most említette, hogy milyen, ind, milyen okoknál fogva veszünk részt Afganisztánban, vagy számukra ez miért fontos. Nos, nagyon sok tagállam vesz részt ebben, vagy kétoldalú megállapodások formájában is. Azt találjuk elérni, hogy komoly források érkezzenek Afganisztánba, de sajnos úgy érezzük, hogy a együttműködés kicsit fragmentálva van. Tehát jobban kéne koordinálni az EU részéről az úgynevezett polgári résztvételt, az úgynevezett civilian search -öt. Tehát próbáljuk meg azt elérni, hogy egyes kulcsfontosságú területeket, prioritásokat azonosítunk, és ide erre használjuk fel a források nagy részét. Múlt hét, hétvégén, tehát két nappal ezelőtt egyébként ez volt a témája egy EU-s külügyminisztéri, külügyminisztéri találkozónak Afganisztában, Pakisztánban, illetve a régióban valamiféle prioritások kialakítása, illetve közös EU-s fellépés megerősítése volt a téma. Tengeri felügyelet vagy megfigyelés, köszönöm, hogy említette a témát, itt is lehetne javítani még az együttműködésen környezetvédelmi, halászati, határvédelmi, tehát partvédelmi kérdésekben, tengeri biztonsági kérdésekben nem áll a helyzet, tehát igenis vannak fejlemények. De hát nézzük meg a Balti-tenger régióját. Ugye itt polgári, illetve katonai rendszerek működnek egyszerre. A kétféle rendszert lehetne jobban is összehangolni, ez pénzt takarítana meg. Például a polgári tengeri megfigyelést végezhetnék a katonai oldalról is, vagy fordítva. Tehát jó lenne, hogyha a két oldal valahogyan koordinálná működését. Jelenleg gyakorlatilag padhelyzet alakult ki. Jelenleg megfigyeljük a helyzetet, és megpróbáljuk azt eh, arra rátapintani, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a működő rendszereket. EU-s részről ezt szerintem csak akkor kéne megtenni, tehát akkor kéne EU-s feladatként ezeket fölvállalni, hogyha ez hozzáadott értéket terem, de ezzel kapcsolatban még nincs kialakult álláspont. Azt gondolom, hogy Annalisa Gianella az atomsorompról egyezménnyel kapcsolatos kérdéseket jobban meg tudja majd válaszolni, hiszen az amerikai kormányzat is mindent megtesz annak érdekében, hogy az ezzel kapcsolatos egyezmény hatékony legyen, és így a transatlanti egyetműködés keretében azt hiszem, hogy hatékonyan előre tudunk lépni, és mindenképpen pozitív lesz ez. De, ahogy mit említettem, Annalisa ezt majd sokkal jobban elmagyarázza önöknek. Nagykövet úr, nagyon köszönöm. Még hatan szeretnének kérdezni, kérem röviden, mert eléggé sok a munkánk a mai napon, és azt hiszem, hogy a leglényegesebb kérdésekről már hallottunk. Kirlov úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Csatlakoznék kollégámhoz, Van Orden úrhoz, az afgán helyzetről, és azt hiszem elég sok kollega aggáját fejezte ki. A helyzet felülvizsgálatára rendkívül nagy szükség van az amerikai oldalról is. Az egyik oldal azt akarja, hogy lépjünk tovább, és valamilyen polgári projektekkel kombináljuk, a másik oldal pedig további felülvizsgálatot kíván, és talán a helyi források kiépítését hangsúlyozza. Ami engem illet, én úgy gondolom, hogy már elég, ami történt, főleg a britek oldaláról. Az oroszok is próbáltak nagyon sok polgári objektumot építeni, de általánosságban szólva szilárdan hiszem, hogy ez a lakosság nem fogja elviselni hosszú távon a külföldi jelenlétet. Az amerikai erőket azt gondoltuk, nagy lelkesedés fogadja majd. Az elején a talibánok, ugyanis ellenségnek minősültek a lakosság részéről. Én szerintem nagyobb intellektuális erőfeszítésre van itt szükség. Ugyanis véleményem szerint sokkal több forrást lehetne ö, megerősíteni, de Sajnos az a helyzet, hogy minél többet tesznek értük, főleg ha jenkik, akkor annál inkább utálják őket, hiszen más a kultúra, más a vallás. Végezetül Koszovóról. Helyesen említette, hogy vannak nehézségek. De mit látunk most? Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mekkora a szervezet bűnözés és a korrupció. Ez nagyon nehéz leállítani. Az előtérben az EULEX megpróbálja mindezt megoldani. De hát az eredmény nem más, mint ez az önmeghatározó mozgalom, nem véletlenül szerintem, de szerintem nem polgári mozgalomról van itt szó, nem a lakosok képviseletéről, hanem gengszterekről, akik igenis harcolni fognak, és szerintem nagyon hatékonyan. És ezért gondolom, hogy nem megfelelő időben kapta meg Koszovó a függetlenséget. Még lehet, hogy várni kellett volna egy kicsit, és persze megint csak ott fel lehetett volna használni a befolyásunkat valamilyen más megoldása. De hát most már ott vagyunk, ez már így van. Nem szabad elfeledkezünk arról, hogy sajnos nem szabad nagyon optimistának lennünk, mert a helyzet rosszabbodhat. Vegyük csak azt a példát, hogy a németeket hogyan kezelték. Terrorizmussal vádolták őket. Hát nem szabad elfetkezünk, tehát arról, hogy nem lesz könnyű. Elnök, köszönöm, kérem, rövidek legyenek. Most ne kezdjük el Koszovó függetlenségét vitatni, szeretném, ha mindenki hozzászólhatna, és tényleg eszmecserét folytathassunk. Nagykövet úrral köszönöm szépen, Gontyeri úr. Grazie. Allora, molto... Köszönöm szépen, elég egész röviden. Hiszen nagyon nagyon alapos expozét tartott, úgyhogy nincs csak hozzáfűzni való, és említette a tíz éves évfordulót is. Egy olyan dologra szeretnék kitérni, ami, amire szerintem jobban oda kéne figyelni. a biztonság és védelmi politika ugye egyre csak nő, gyarapszik, és ezáltal van egyfajta növekedési probléma, mégpedig az, hogy az eszközök nem megfelelőek az információgyűjtésben, illetve a együtt abban, hogy a polgári és katonai fellépést összehangolják, a különböző struktúrák egyszerűen nem megfelelőek. Ezzel kapcsolatban szeretem volna megkérdezni, hogy mi a véleménye a nagykövet úrnak, mit gondol az eszközökről, melyiket kéne megerősíteni. Egy, egy konkrét példával is élnék. a Szicennel kapcsolatban, hiszen a atomsorompó kérdésekben, illetve a nukleáris proliferáció kérdésében aktíva Szicen. Kérdezem, hogy a Szicennek ön szerint jó-e a struktúrája? Merci, Monsieur Zemke. Köszönöm szépen, Zemke úr. Ja się dostosuję do apelu przewodniczącego, więc w związku z tym wygłoszę tylko jedno. Elnök azt kérte, hogy röviden szóljunk hozzá, úgyhogy egyetlen megjegyzésem lesz, és egyetlen kérdést is teszek föl. Először a megjegyzésem. Jó dolognak tartom, hogy a svéd soros elnökség foglalkozni szeretne a harci egységek kérdésével, és azzal, hogy hogyan működnek. Nagyon rossznak tartom a biztonság szempontjából, ha úgy tesznek, mintha tennének valamit, de valójában nem tesznek semmit. A harci egységek jelenleg inkább virtuális egységeknek nevezhetők nagyon sok ország úgy döntött, hogy részt vesz ezekben a hajszti egységekben, és mégis most ott tartunk, hogy soha nem vetették be ezeket az egységeket. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyel foglalkoznunk kell. El kell döntenünk. Valós harci egységeket fogunk fenntartani, avagy feladjuk, és ennyi. Úgyhogy a kérdésem a következő lenne. Az Európai Parlamentben jelenleg a 2010-es költségvetés kidolgozásán munkálkodunk. Ebben egységeket összegeket különítünk el a biztonságpolitika számára. Úgyhogy a kérdésem ehhez kötődik. Önök a költségvetési tervezetet elemezték-e? Mit gondolnak erről? és önök, mint elnökség, milyen javaslatokat tesznek? Köszönöm. Merci, Monsieur Mauro. Köszönöm szépen, uh, Mauro Nikolász úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Skuk Ornak a beszámolóért, amelyet az EBVP-ről tartott szeretném elmondani, hogy nagyon fontos lenne, hogy az Európai Unió missziói mindig hozzájárulhassanak a fenntartható békés jövőhöz, és nagyon sikeresek és eredményesek legyenek. Ami a harci egységek a gyors reagálású egységek helyzetét illeti, nyilvánvalóan ez egy olyan téma, amelyet újra meg kell vizsgálnunk. Én nagyon sokáig foglalkoztam, a Honvédelmi Minisztériumban ebben a kérdéskörben dolgoztam, és egyre több azoknak a csapatoknak a száma, a gyorsreagálású erők száma, amelyeket egyszerűen nem lehet bevetni, azért, mert egyes tagállamok megvétozzák a bevetésüket. Ezen kívül a tengerfelügyelet kérdése. Azt hiszem, hogy ez különböző kérdéseket vet fel. Itt erősítenünk kell az együttműködést, és lépéseket kell tennünk a jövőben. Egyetértek az eredeti javaslatával és megállapításával, mi szerint nem történtek még nagy előrelépések, de akkor is haladunk, még hogyha lassan is haladunk, az új elnökségnek feladata ez a téma. Végül Számomra a közös védelmi politika nagyon fontos, mert azt gondolom, és valóban hiszek benne, hogy ilyen módon közös külpolitikát valósíthatunk meg a teljes unió számára. Köszönöm. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, Hüvit úr. Thanks very much, uh, President. I've had the advantage of seeing... Köszönöm. Köszönöm szépen. Grúziában is voltam, és úgy gondolom, hogy nagyon